Az elnök. Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kezdjük az ülést. Megkapták a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. Nem tudom, hogy van -e ehhez megjegyzés. Nem látok megjegyzést. Akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Az első téma a déli szünet után a bizottság nyilatkozata a szerződés módosításainak elfogadása. Szeretném felhívni figyelmüket, hogy ebben a vitában nincsen spontán felszólalási lehetőség, kérdéseket fel lehet tenni a képviselők részéről. Azonban mindenki tudja, hogy mennyire fontos ez a téma. Éppen ezért a vitát itt folytatjuk le. És most megkérném az Európai Bizottság elnökét, José Manuel Barrozót, hogy tartsa meg beszédét. Madame, Monsieur le député. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság kedvező véleményt hozott az Európai Tanács múlt decemberi ajánlásai alapján arra vonatkozólag, hogy a, az Európai Unió működéséről szóló, 130, szóló szerződés 136. cikkét módosítsuk. Ez lehetővé teszi az eurót használó tagállamoknak, hogy egy olyan állandó mechanizmust hozzanak létre, amely az eurozóna stabilitását biztosítani vagy segíteni tudja. Ez 2013-ban a jelenlegi stabilitási eszközt, illetve az európai pénzügyi stabilitási mechanizmust, két ideiglenes eszközt fog helyettesíteni. Annak érdekében, hogy ez, ezek hasznossága fennmaradhasson. Ezért elengedhetetlen volt a módosítás annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitási alap, illetve néhány tagállam közötti egyensúly hiány kiigazítására lehetőség nyíljon, és ehhez a szerződés keretét is módosítani kellett. Az elmúlt tanácsi ülés ezért egy kezdett kezdeményezett, az európai pénzügyi konvergencia és a versenyképesség növelése szempontjából. A gazdaságaink konvergenciáira is szükség van ehhez. Mindezt a szerződés, a szerződés elveinek és ennek a szabályainak értelmében az intézmények és az Európai Unió működése illető szabályok értelmében kell elvégezni. Ennek érdekében, hogy a jövőbeli stabilitási mechanizmus, illetve az Európai Unió gazdasági intézkedései az eurozónában a lehető leghatékonyabbak legyenek, erre szükség volt. Múlt februárban az Európai Tanács kifejezetten elismerte azt, hogy az európai gazdaság konvergenciája és versenyképessége szempontjából nagyon fontos ez. A 17 euró övezeti tagállam öm, fog részt venni ebben, de a fennmaradó tagállamokra is vonatkozik ez, és ők is beleszólhatnak, amennyiben kívánnak, különösen ennek a parlamentnek és az Európai Bizottságnak a kompetenciájára van szükség ahhoz, hogy véghez tudjuk vinni ezt az csomagot. Most miről beszélünk? Egy európai általános érdekű kérdésről. Annak az Európai Unión belül a, nem csak az eurozónának az érdeke, hogy az eurót megvédjük, hanem azon tagállamoké is, amelyek nem tartoznak az euróvezethez. Ők is, ha amennyiben kívánnak, részt vehetnek a stabilitási, permanens, az állandó stabilitási mechanizmus létrehozásának a kialakításában. Ezen jövőbeli mechanizmus keretet fog nyújtani arra, amire már a jelenlegi ideiglenes mechanizmusok is lehetőséget nyújtottak. A parlament a globális intézkedéscsomagot fogadott el a válság kezelésére, és ezeknek az egyik kulcsfontosságú eleme volt ez az eszköz. Gyorsan és hatékonyan kell előrelépnünk ezen a területen. Azonban a sürgőség nem jelenti azt, hogy elsietett döntést kell hozni, hanem közös gondolkodásra van szükség. Az elkövetkezendő hetekben hozandó döntés a válság kezelése szempontjából és a közös jövőnk szempontjából is alapvető jelentőségű lesz. Világosnak kell lennünk abban, a tekintetben, hogy milyen irányba kívánunk haladni. Ezért el kell mondanom azt is, hogy reformok vonatára szeretnénk felszállni annak érdekében, hogy a konvergenciát, a növekedést, az eurózóna stabilitását megőrizzük. Ehhez általános intézkedésekre van szükség. Azonban azt is tudni kell, hogy ez a vonat ez milyen síneken fog haladni. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy Európa vonata haladni tudjon, közösségi sínekre van szükségünk hogyan fogjuk az európai stabilitási mechanizmust felállítani. Ez ennek a módja hozzá fog járulni ahhoz, hogy hogyan adjuk meg a választ erre a kérdésre. Ami az Európai Bizottság véleményét illeti, összegyűjtöttük a, a feltételeket, a az Európai Unióról szóló szerződés 48 per 6. cikke ad lehetőséget nekünk az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásra. Ennek a mechanizmusnak a felállítása kormányközi egyeztetést is fog igényelni. Ezen túlmenően az Európai Unió rendszerén belül szükségünk van néhány változtatásra. Ez az új lépés azonban az Európai Unió és az intézményeinek a kompetenciáját nem növeli. Ez a mi közös válasz, azaz reakciós kompetenciánkat, a reakcióra adott lehetőségeinket teljesíti ki, de nem fog nagyobb hatása lenni a magánéletre. Az Európai Bizottság véleményében hangsúlyozza is azt, egy szolidárisabb, felelősebb, egységesebb és erősebb Európai Uniót kívánunk ezekkel a lépésekkel elérni. Először is a szolidaritás. Ez az Európai Unió egyik alapvető értéke, és nagyon pontos akarok lenni ezzel kapcsolatban. A viták során a szerződés korlátozott módosításáról, amelyeket folytattunk. Az Európai Bizottság emlékeztetett arra, hogy ez a módosítás semmilyen esetben sem károsíthatja a szolidaritás értékét, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkében található. Bizonyos emberek véleményének ellenére a 122-es cikk nem lesz módosítva. Az Európai Unióban megvalósuló szolidaritás az a felelősséggel kell, hogy párosuljon. Szolidaritás felelősség nélkül nem lehetséges, és a másik sem az egyik nélkül. Ez különösen igaz arra, hogy a pénzügyi felelősség területén is szolidaritásra van szükség. És ezért az átmeneti mechanizmusokból elmozdulunk egy állandó mechanizmus felé, amelynek a szabály azonban nagyon szigorúak lesznek. Éppen ezért minden tagállamtól elvárjuk, hogy felelős pénzügyi politikát folytasson. Így tudunk szolidárisak lenni egymással. A szolidaritáshoz nagyobb koordinációra, jobb felügyeletre is szükség van. Így tudjuk leküzdeni a válságot és következményeit. Az Európai Unió eurozónában folytatott pénzügyi kormányzása lesz az alapja annak, amelyel a jövőbeli stabilitási mechanizmusra tudunk majd hagyatkozni szükség esetén. Ezt majd ki tudjuk terjeszteni és el tudjuk méríteni az eurozóna stabilitásának megőrzése érdekében, ami az egész Európai Unió számára hasznos lesz. És ezért nem csak a költségvetési politikákat és a gazdaságpolitikákat, struktúrális reformokat fogjuk bevonni, az európai szemeszter ezeket célozza egyébként, hanem a folyamat más területekre is kiterjed. Ezeket az Európai Bizottság éves gazdasági növekedésről szóló dokumentumában fogalmaztuk meg. A jelenlegi politikák nem elégségesek, többet kell tennünk a jelenlegi kihívásokra való válaszkép, és több együtt, nem pedig megosztottan. Többet, hogy több legyen a konvergencia, és nem azért, hogy új divergenciákat, új különbségeket ö, teremtsünk. A konvergencia megnövelése az Európai Bizottság hat javaslata nyomán meg tud erősödni. Így megpróbáljuk a parlament erős támogatását is ennek érdekében megszerezni, és meg is kaptuk, ezt köszönöm. Úgy gondolom, hogy sikeresen ambiciózus célok elérése érdekében véghez tudjuk vinni ezt a folyamatot. A reformok összessége a jövőbeli európai stabilitási mechanizmus létrehozásához fog vezetni, amely pedig az európai pénzügyi stabilitáshoz lesz egy jó lépés. Mindenkinek megvan a maga szerepe, ebben emlékeztetnék is erre. Aktívan részt kell vennünk a jövőbeli európai stabilitási mechanizmus megvalósításában is majd nem elég a megfelelő megközelítés. Jól is alkalmazni kell az új eszközöket. A megközelítés megvalósításához az is fontos, hogy a szabályok egy, egyszerűek és világosak legyenek, demokratikusak, és itt számítok az Európai Parlament demokratikus ellenőrzésére. Ez egy olyan állandó eszköz, amely az átláthatóságot segít biztosítani, és amely közös. Tehát 27 tagállam képviselői ülnek itt, így az Európai Unió koherenciáját is tudja képviselni és erősíteni. A tagállamok egyenlőek a szerződés előtt, és az a tisztességes együttműködés, a tisztességes verseny is nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy egy tagállam nem módosíthatja az együttműködést egymagában, hanem ezt közösen kell megtennünk. Beszéltem a vonatról, ennek különböző kocsiai vannak. Nem szabad, hogy egy kocsi um, kisiklassa az egész vonatot. Ezért annyira fontos, hogy a tagállamok között bizalom legyen, illetve a tagállamok és az intézmények között is ugyanez meglegyen. Unió vagyunk, tehát unióként is kell fellépnünk annak érdekében, hogy kihlábaljunk a válságról, válságból, egy mm, virágzóbb, versenyképesebb, stabilabb Európát építsünk. Erre ö, esküdtünk fel, ezért szeretnénk tenni, az Európai Bizottság ezért is fog cselekedni a jövőben is, és remélem, hogy továbbra is élvezzük az önök támogatását. Köszönöm figyelmüket! Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig a néppárt nevében Elmár Brank úr kap szót. Tisztelt bizottság elnöke, kedves kollégák! Tudjuk azt, hogy szerződéses szabályokkal lehet a jogbiztonságot garantálni. Az én országomban is ez egy jogi szükségszerűség, alkotmányügyi, alkotmányos szükségszerűség. Éppen ezért beszélünk arról, hogy módosítani kell a szerződést, hogy garantáljuk az euró stabilitását még hozzá hosszú távon. Nagyon sok más lehetőséget el tudnék képzelni, ami további szerződés módosítással járna, és közösségévé tenne sok politikát. Hogy az adott cikkelyen belül más út, más megfogalmazással lehetne módosítást elérni. Persze látjuk a veszélyt is, amely ebben rejlik. Mert úgy tűnik, hogy az egyszerűsített eljárás nem lesz elegendő és népszavazásokhoz vezet majd, és nem tudunk megállapodni. Olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol sok nehézséggel nézünk szembe a pénzügyi piacokon is. De csak el kell mondani, hogy a valuta unió egy közösségi hatáskört képez. Nem lehet sem a stabilitási mechanizmusnál, sem a versenyképességi paktumnál nem szabad ezt a hatáskört feloldani. Sajnálatos módon a szerződésnek vannak hiányosságai, és hát persze nagyon nehéz ezeket korrigálni, orvosolni az írásos volt miatt. Ami a megerősített együttműködést illet, a közösségi intézményeket ki kell használni a közös feladatok ellátására. Azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben mindent meg kell tenni, a bizottságról van szó. Hibás lenne, ha azt mondanánk, hogy Hibás lenne párhuzamos struktúrákat felépíteni, amelyek egymástól eltávolodnak, és hosszú távon az egész közösséget nem tudnák összetartani. Ezt el kell kerülni. Itt látom, hogy kezdünk szétválni, szétforgácsolódni, ha nem reagálunk azonnal és gyorsan. Az átfedéseket el kell kerülni, világosá kell tenni, hogy a közösségi módszer nem ugyanazzal az értékkel rendelkezik. A közösségi módszer mellett egyéb módszereket akkor alkalmazunk, amikor nincsen közösségi szint. Ha van lehetőség szerződés módosításra, akkor azt jó, ha át tudjuk vinni az a közösségi politikába, Schengennél például. Ez egy avantgárd megoldás. Ez azt is jelenti, hogy megfelelő struktúrákat kell kidolgozni. A most nem részvevő országok biztosak lehetnek abban, ha majd a feltételeknek megfelelnek, ők is bekerülnek majd a nagy csoportba. A kis országok jogait is vegyük figyelembe. A közösségi struktúrák azok eh, gyakorlatilag nem csak összetartó erővel bírnak, hanem például a versenyképességi eh, paktumnál ott azért a kormányközi megközelítés is elfogadható. Három terület van. A stabilitás és növekedési egyezmény, Ugye a közösségi módszert alkalmazzuk e helyütt, itt van a szerződésmódosítás, itt van a szétesés veszélye, a versenyképesség egyezmény is hozzájárult ez a széteséshez, nyilván erről szólni kell. Parlamentként, néppárti frakcióként felelősnek kell lennünk. Tudjuk, hogy mennyire fontos március 24 és az azt követő hétfő. Nem tudunk ideális megoldást találni, de ha valóban felelősségről teszünk tanúbizonságot, a többi intézményt, a tanácsot is arra kell vinni, hogy ők is legyenek felelős döntéshozók. Az kormányközi megoldás átmeneti megoldásként elfogadható, a bizottságnak kell ezt a kérdést kezelnie, és az a fontos, hogy a tanács az az következő napokban rendelkezésre álljon tárgyalásokat folytatni. Hajlandónak kell lenni tárgyalásokat folytatni, így el lehet kerülni a sok mérkelődést. A kis országok úgy érzik, hogy hátrányos helyzetben vannak. A nem euróövezeti tagállamok is úgy érzik, hogy őket kihajták valamiből, mert a versenyképességi paktum is csak az eurozónabeli országokra vonatkozik. Nagyon fontos lenne, hogyha a többség támogatná ezt a tervet, méghozzá megfelelő időn, határidőn belül. Remélem, hogy a tanács a tárgyalásoknál lehetőséget biztosít, hogy ezt a többséget megszerezzük. Köszönöm. Köszönöm. Most a szocialisták és demokraták részéről Roberto Gualtieri kapszót. Elnök úr! Igen, tisztelt biztos úr! Európai jövőjét tekintve döntő korszakban élünk. Nem szabad tovább késlekednünk, hiszen hogyha tovább késlekedünk, akkor az európai gazdasági kormányzás nem érvényesülhet az euró országokban. Mindenképpen üdvözöljük azt, hogy legyen egy állandó stabilitási mechanizmus. Úgy véljük, hogy nagyon lényeges eszköz ez az igazi európai gazdasági kormányzás felépítésében, még akkor is, hogyha vannak jogi és egyéb fenntartásaink, hiszen az egész úgy néz ki, hogy kockázatos lesz, és a szerződés nem összes eszközével tudtunk eddig élni. Azonban biztos vagyok, hogy ön is osztja ezeket az aggályokat. Ami viszont a legfontosabb számunkra, az más. Egészen konkrétan hogyan fog működni ez az új mechanizmus? Hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió gazdasági kormányzása erősödik? Vagy pedig egy újabb kormányköziség lesz az eredménye? Egy olyan irány, amelybe a német-francia verseny csomag is mutat. Milyen dinamikát kap majd ez a vonat? És főleg ki a mozdonyvezető? Egyrészt a 136-os cikk megváltoztatása kormányközi mechanizmust mutat, amely az európai intézményektől eltávolodik. Azonban olvassuk a bizottság közleményét is, és ez pedig azt mondja, hogy ennek a gazdasági kormányzásra kell hagyatkoznia. És mindent meg kell tenni, hogy elérjük a koherenciát a gazdasági kormányzás és a stabilitás között. És a koherencia között. A 136-osban azonban erről nem látunk semmit. Hogyha pontosan szeretnénk megszabni, hogy hogyan is működik ez a mechanizmus, akkor ezt most kell megtennünk most kell létrehoznunk a mechanizmust. Milyen szerepet játszik majd az adminisztrációban a bizottság? A titkárság milyen összetételű lesz? Mit gondol az Európai Tanács az egészről? Arról, amit most Barroso elnök előadott? Tehát főleg itt a különleges mechanizmusokról szólnék, a szolidaritásról. Mi lesz az Európai Parlament szerepe ebben? Csak is a 136-os módosításának az újra megfogalmazása lenne nem elégséges. Tehát az Európai Tanácsnak is lépnie kell. Csak is, hogyha ez így megváltozik, akkor tud az Európai Parlament pozitívan reagálni arra, amit a tanács szeretne. Most a ALDE nevében igen. Szeretne válaszolni a kérdésre, Gualtieri úr? Igen, igen, parancsoljon. Galtieri úr. Hogyan jutott az eszébe, hogy a kormány közi együttműködés sokkal jobb lenne az embereknek, a munkanélkülieknek, az európai civil társadalomnak. Ez eszébe juthat, hogy ez talán jobb lenne. Köszönöm, Gualtieri úr. Igen az Európai Unió kompetenciáit be kell tartani. Ezekről a szerződések rendelkeznek. Szerintem pedig ez a legjobb módszer annak érdekében, hogy például az európai polgárok válasszanak, és ennek értelmében haladjunk előre. Elnök úr? Felhoztat elnök úr. Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk Barozó nyilatkozatával, a szerződés nyilat, meg módosításával kapcsolatban. Most nekünk kell a saját véleményünket megfogalmazni. És remélhetőleg március 24-e előtt ezt el is fogjuk végezni, hiszen akkor nagyon fontos tanácsi ülésre fog sor kerülni. Hogy tudunk-e az egyszerűsített eljáráshoz többséget találni, meglátjuk. Ennek vannak feltételei. Az első az, hogy megpróbáljuk elérni azt, hogy ez a mechanizmus az Európai Bizottság által legyen irányítva lehető legnagyobb mértékben. És van egy óriási érve emellett, az EFSM, az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus 5 milliárd öm, dos értékpapírt öm, bocsátott ki a piacra 5 évre vonatkozólag. És azok, a, azok amelyeket az európai ö, bizottság kezelt, ez 2,5%-os volt, a 2,9%-os pedig az, amelyet mások amely irányítottak. Tehát azok alacsonyabb az Európai Bizottság által irányított öm, papíroknak a hozama, mint a kormányközi megállapodás által irányítottaké, és ez bizony komoly érv az kormányközi megoldás mellett. A második elem amit fel kell vetnünk és meg kell vizsgálnunk. Az az, hogyha a 136-os módosítását elfogadjuk, akkor a, kormány, a gazdasági kormányzást meg kell erősítenünk, de hogyan? már Korasszony és a többi jelentéstevő véleményét várjuk az asztalra. És hogyha itt vannak ezek a vélemények, a javaslatok, akkor még mindig meg kell kapnunk az Európai Tanástól a zöld lámpát a zöld, ahhoz, hogy tovább léphessünk. És lehet, hogy ezzel majd megoldódik a probléma, a 136-os cikk problémája is. Hogyha a 136-os cikket használjuk, hogyha lesz egy, per, egy állandó válságkezelő eszköz, akkor automatikusan az Európai Bizottság megkezdheti ezt az eljárást, és akkor nem lesz fordított ö, ö, minősített többséggel egy blokk a tanács részéről. Nos, tehát ezt a gondolatot is szerintem fel kéne vetni a véleményünkbe, Galtieri úr és Brok úr önöket is felhívom erre, és a harmadik megjegyzésem, a harmadik pont az az, hogy mindazonáltal Brock és Galtieri úr is, akik jelentéstevők, megpróbálnak az Európai Tanácstól nyilatkozatot vagy biztosítékokat kapni, nem a jelenlegi csomaggal kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban, amit az elmúlt napokban bejelentettek. A versenyképességi paktum, kormányközi módszer, sok ország ellenzi, és igazából tényleg szakadékot találhatunk, a, megosztott az Európai Bizottság. Szerintem az Európai Bizot, Tanács biztosítékaira van szükség, hogy a gazdasági kormányzás is közösségi módszerrel valósulja meg. Miért? Azért, mert a kormányközi módszer nem működik. Képezzék, képzeljék csak el. Egyszer, amikor majd a verseny szabályokat az Európai Unióban majd a tanács fogja irányítani és kezelni akkor hányszor fogják majd megbírságülni azokat a cégeket, amelyek nem tartják be a versenyképesség feltételeit. Egyszer se, egyetlen egy bírság se lesz, azért, mert a kormányközi öm, ak- ellenőrzésben ez nem lesz a tagállamoknak az érdeke. Félni fognak, és nem fogják a saját cégeiket megbírságolni. Ezért nagyon fontos, hogy megkapjuk a biztosítékokat a tanácstól. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr. Rebecca Harms a zöldek részéről. Társelnök. Elnök úr, hölgyem és uraim, azt gondolom, hogy világosá vált az, hogy az Európai Parlament megérti, hogy a szerződés módosítás az egyszerűsített eljárás keretében miért zajlik. Egy rendkívüli helyzet alakult ki, amelyel szembenézünk, de ugyanúgy egyértelmű az is, hogy az Európai Parlament nem tartja helyesnek, hogyha az eljárás a hatályba léptetéskor, a válságmechanizmus hatályba léptetésekor, ha ez oda vezet, hogy a közösségi módszernek vége, és az Európai Parlament kvázi ott marad a két pad között. Tehát az Európai Bizottság veszi át a teljes vezetést. Nagyon kritikusak vagyunk ezzel az egésszel kapcsolatban. A növekvő kormányköziség szemben vagyunk szkeptikusak. Ma Európában, az állampolgárok körében egyre kevesebb ember van, aki megérti, hogy egyáltalán mikor, milyen helyzetben, hogyan döntenek. A németek <clears throat> felléptek, vagy felkelnek a görögök ellen, a görögök a németek ellen vannak, az írek úgy gondolják, hogy az a német bankokat az írek hátán mentjük meg. Az emberek nem értik meg a helyzetet. Ennek van köze a fekete dobozos tanácsi módszerhez. Ebben az egész ügyben sokkal több átláthatóságot kell garantálni, különben egyre többet és egyre gyorsabban veszítünk. Körülsekkel nézünk, és már is látjuk, hogy az emberek bizalma elfogy. Én úgy gondolom, hogyha önök azt akarják tőlünk, hogy mi ehelyütt az egyszerűsített eljárást lekicsinyeljük, aztán másrészt pedig önök hajlandóak a tanácsban és a bizottságban valóban, valóban a parlament szerepét úgy látni, hogy mi az állampolgárokat képviseljük és megerősítenek bennünket, ahogy ez a Lisszaboni szerződés hatályban lépés előtt mindenki megígérte, nem csak ön, Barózó úr, hanem az otthoni kollégáink is, akik ma kormányoznak, letették a voksukat a szerződés mellett. Több demokráciát ígértek Európában, és szeretném már végre látni, hogy történjen valami. Ha megnézem, hogy mi történik Görögországban, most magánosítani kívánják a strandokat, hogy ki tudják fizetni az adósságot. Hát kérem szépen, most már vége lesz a mostani útnak. A válságkezelésnek az eddigi módszere megváltozik. Teljesen megszorításokra összpontosulunk. Persze Németországból érkezik ez a jelzés, hogy szükség van a megszorításokra. Ezek a deficites országok tovább is katasztrofális helyzetbe kerülnek. Ezt az egészet felül kellene vizsgálni. Ez a krízis politikának a kialakítását meg kellene nézni. Állítólagosan, szolidaritáson alapuló politikát vizsgáljuk már felül, velünk kellene együtt megvitatni. Hát hogy lehetne Európában másút megértetni az emberekkel, hogy mit kell még tennünk a válságban? Egy dolgot mindenképpen elmondok önöknek. Én azt hiszem, hogy abban hiszek, hogy fel kell készülnünk a szolidaritásra. További országok is nehéz helyzet elé néznek. Az alap, amelyet most rendelkezés állítunk, az nem elég. Brüsszelben ma arról döntöttek, hogy több likviditást kell garantálni. Az elnök félreszakítja. Tehát beszélnünk kell <clears throat> az eurókötvényekről, nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr. hasztat nagyon jól érvelt az erőkötvények mellett, de arról is kell beszélni, az elnök félbeszakítja, azon is kell gondolkozni, hogy mi a helyzet a bevételi politikánkkal. Elnézést kérek, hogy túl sokat beszéltem, de alapvetően több mozgástére van szükség, hogy valóban egyszer elnök félbeszakítja, következő hozzászóló a konzervatívok nevében Ashley Fox. Köszönöm, elnök úr. Támogatom a szerződés megváltoztatását, és a frakcióm is támogatja. Hiszen az eurozónában érdekeltek vagyunk a stabilitásban. Nagy-Britannia nem euró tagország, és remélem, hogy soha nem lesz az. Mégis az az érdekünk, hogy sikeres legyen az euró. Hiszen a brit kereskedelem fele az euró országokkal zajlik. London Európa pénzügyi fővárosa. Tehát Nagy-Britannia minden jót kíván az eurózónának, és reméljük, hogy a stabilitási mechanizmus támogatni fogja rövid és középtávon is az eurót. Azt remélem, hogy a parlament felelősen cselekszik majd, és jóvá hagyja a tanács által javasolt változtatásokat. Azonban, hogyha hosszú távon az euró fenn akar maradni és prosperálni akar, akkor sokkal radikálisabb változtatásokra van szükség. Barózó úr, ön annyit felügyelhet, amennyit szeretne, annyi gazdasági kormányzást kaphat, amennyit szeretne. Azonban, hogyha olyan országok, mint Görögország, Írország és Portugália az eurozónán belül kell, hogy maradjanak, sokkal versenyképesebbnek kell lenniük, annyira versenyképesnek, mint Németország. És erre koncentrálja a hogy Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló Lothar Biszki úr, a GUE részéről. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a Lisszaboni szerződés nemrég óta van hatályban, de most néhány hónappal eh, a hatályba lépése után másodszor is megváltoztatják. És pedig eh, azt állítják, hogy sürgős a dolog. Hiszen eh, ez nem felel meg annak a demokratikus folyamatnak, amelyről rendelkezik a Lisszaboni szerződés. Tehát sürgőségi eljárással kell megváltoztatni. Átéltük, hogy a bankoknak szánt milliárdok nagyon gyorsan eljutottak a címzetekhez a parlamentek mellett. Néhány kormányfő az új szerződés módosítást nagyon gyorsan szeretné átboxolni. A GUE NGL elutasítja ezt a sürgősségi eljárást, és azt követeli, hogy a Lisszaboni szerződésben előírt normális eljárás keretén belül a konventel együtt kerülje megváltoztatásra a szerződés. Köszönöm. Uh, next. Köszönöm szépen, következő hozzászóló. Szabadság demokrácia. William the Earl of Dartmouth. Köszönöm szépen, elnök úr. Most végre nullázzák le, igen. Egy vámunióként kezdődött, egyszerű volt és tiszta. Aztán politikai unió lett de nem volt igazi demokratikus konszenzus. Aztán valuta unióvá vált. Hát körülbelül, mert tíz ország elég okos volt ahhoz, hogy kimaradjon az egészből. Most van egy adósságuniónk. Az adósságunió, ami egyáltalán nem működik. Nézzük meg a Német Szövetség kamatlábát. Ha a valuta unió működne, a, MON, a valuta unió minden tagja, az eurózóna minden országa ugyanazon az áron kölcsönözhetne pénzt. A German Bund, tehát a Német Szövetségi Irány kamatláb révén. Portugál 4,28%-a többet fizet, mint Németország, Írország 5,9%-a többet, mint fizet, mint Németország, Görögország pedig 8,25%-a többet fizet a hitelért. Ahogy Guatyeri úr is említette, ez egy nagyon fontos pillanat. Nem várom el a népát elnökétől, vagy a szocialisták elnökétől, hogy megértsék, hogy ez miért fontos. De talán ez a két úri ember meg kell birkozni azzal a helyzettel, hogy ezt majd meg kell magyarázniuk. Az önök problémája. Az önök problémáját jobban megoldaná a kormányközi együttműködés. A gazdasági, gazdaság irányítása egy nagy csapda, és azon kívül pedig és nincs semmilyen mandátum. Senki nem említi, vagy nem is foglalkozik azzal, hogy szerencsétlen adófizetők a nemzetállamokban mit is csinálnak, amikor önök megpróbálják megépíteni ezt a törékeny hiú birodalmat. Még egyszer emlékeztetném önöket arra, 27 tagállamból áll az EU, 11 nettó befizető, 16 pedig nettó kedvezményezett. És valóban probléma van. A, tehát ez nagy különbség van azok között, akik fizetnek, és azok nem. És a német adófizető remélem nem fogadja el ezt a ö, nagy uri-murit, amiért rengeteget kell fizetnie. William Jennings Bryan egy nagyszerű beszédében 1996-ban azt mondta, az emberiséget nem lehet az arany keresztjén keresztre feszíteni. Én, ha megengedik aktualizálva, azt mondanám, hogy ma leginkább a bizottság elnökének mondanám, hiszen ő a végrehajtó hatalom feladata, a nemzetállamokat, Európa nemzetállamait nem lehet az egységes valután keresztre feszíteni. Uh, thank you very much. The next speaker... Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Bruno Golnis. Először is a, a az úgynevezett egyszerűsített felvizsgálati eljárással kapcsolatban. Ez egy botrány. Nem igazi konzultációról, és nem igazi vitáról van szó a módosítással kapcsolatban, hanem arról van szó, hogy az európai stabilizációs alapokat öm, szépen el ö, sinkófáljuk. Vannak olyan államok, amelyek már is túlságosan eladósodottak, és mielőtt a saját, kö, saját adósságokat visszafizetnék, azelőtt még több pénzt kapnak. Franciaországban vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a kaszárnyában a lukat be kell tömni, de hát itt nem erről van szó. Németország részvételével kapcsolatban azt mondják, hogy a különböző országok versenyképességével kapcsolatban lépni kell. A francia kormány is ezt mondja, de ezt nem fogják elismerni, sőt, igazi megszorításra fog sor kerülni, és egységesíteni kell majd a költségvetési politikákat. Ez a konvergencia. Ezeknek a versenyképességre lesz hatása, de a nemzeti hatásköröket fogjuk ezzel csökkenteni. Sárközi úr, ez egyáltalán nem elfogadható, és nem alternatíva az államadókkal létrehozott közös európai piac, közös európai költségvetés. Nem, teljesen másra van szükség. Köszönöm szépen, a barózó úr kapja meg a szót. Először is köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást, és szeretném különösen a jelentéstevőknek, Brok úrnak és Galtieri úrnak a megjegyzését megköszönni a közösségi módszerrel kapcsolatban. Oda kell figyelni arra, amit, ö, amelyre ők is figyelmeztettek bennünket. Most, hogy konkrét és teljes mértékben világos legyek, az Európai Bizottság támogatja ezt a felülvizsgálatot. Mégpedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy arról van szó, hogy módot kell találnunk, egy választ kell találnunk egy kihívásra. Egy olyan kompetencia területén, amelyről a szerződés nem rendelkezett, mert előre nem láthattuk azt, hogy szükség lesz egy ilyen állandó eszközre. Ezért egységesen, egyhangulag a tagállamok úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy mechanizmust, és úgy döntöttek, hogy ezt kormányközi alapon szeretnék inkább létrehozni. Ez a tagállamok egyhangú döntése volt, és én nem rejtem véka alá, sőt, világosan kimondom, hogy támogatom azokat, akik gyorsan szeretnének haladni és a kormányközi lépés az lehet, hogy előre lépés, de milyennél gyorsabban szeretnénk haladni, és erre a közösségi megoldás lenne a jó megoldás egy nagy lépés Európa számára, ami a kormányközi kezdeményezésekkel kezdődött, például Schengen, vagy az szabadság és jog érvényesülésének a térsége. Ezek így kezdődtek. De most a következő politikákkal kapcsolatban nem érdemes támogatni valami olyasmit, ami persze nincs teljes mértékben egy vonalban azzal, amit szeretnénk, de mégis egy megerősítést, a kapacitásainkat, a közös fellépésünket, a közös válaszadási lehetőségünket erősíti egy ilyen a szerződés által előre nem látott kihívás esetében. És ezért egy ilyen kezdeményezést keze- kedvezően kell fogadnunk, ezért pozitív az Európai Bizottság véleménye a szerződés reformjával kapcsolatban. Azonban az Európai Bizottság jobban szimpatikusabbnak tartja a közösségi megközelítést, mellesleg ezt a döntés előkészítési során is kifejtettük. Tudom, hogy vannak, akik azt szerették volna, sőt, javasolták is, hogy a 122-es cikket változtassuk meg, és vegyünk ki belőle egy részt, és inkább legyen hasonló a római szerződésre ez a szöveg. Ez a kompetencia, ez az új kompetencia, amelyet most kifejleszthetünk együtt, még akkor is, hogyha nem szigorúan véve a közösségi módszer szabályai szerint hozzuk létre, akkor is előrelépés. De legyünk nagyon világosak a véleménnyel kapcsolatban, és idézem, az Európai Bizottság minden jogszabályalkotási vagy más kezdeményezést meg fog tenni annak érdekében, hogy a jövőbeli mechanizmus koherenciáját biztosítsa, és az európai eurozónán belül illetve az Európai Unió és intézményei részére a szerződésben biztosított lehetőségekkel ennek érdekében élni fog. Erre szerettem volna felhívni a figyelmüket. A vitában voltak olyanok, akik arról beszéltek, hogy különbségek vannak a tagállamok között, ellentmondások vannak az euróövezeten belül és kívül. Persze, vannak különbségek, ez természetes. A fő különbség az az, hogy az euróövezetben sokkal kisebb az eladósodottság, mint kívül. Kívüle. Az Egyesült Királyság eladósodottsága nagyobb, mint az eurozónáé. Voltak olyanok is, akik hangsúlyozták azt, hogy a versenyképességi problémáról van szó. Éppen ezért keresünk most egy olyan megoldást, amely a versenyképességre, a konvergenciára ad választ, az Európai Unión belüli konvergenciára ad lehetőségeket, és lehet, hogy nincs, aki mindenki, nem mindenki egyetért de engedjék meg, hogy az Európai Unión belül és az euróövezeten belül is a legnagyobb konvergencia irányába haladjunk, hiszen vannak, akik haladni akarnak, és nem csak föderalisták vagy az integráció támogatói vannak, akik több kormányzást, közös kormányzást akarnak az Európai Unión belül, mások is vannak jelen pillanatban, Európa mandátuma nem csak arról szól, hogy az euróvezetet védjük meg, hanem hogy világosabb legyen a kormányzás rendszere. A közösségi megközelítés nagyon sokszor több garanciát nyújt, mint egy más módszer, ami a jó ö, kívánságokra, jó akaratra alapozódik. De van egy újabb terület, a konvergencia és a versenyképesség területe. Ez azonban egy másik vita, amit egy másik nap kell majd lefolytatnunk ezzel a ponttal kapcsolatban. Az Európai Bizottság a jó, megáll, jó álláspontot ö, tette magáévá. Kedvezőnek tartjuk ezt a módosítást, mert ö, jó lehetőséget ad nekünk, és nem akarunk olyan mechanizmust, mint amit Elmár Brok úr ö, említett. Ezek az intézmények, a közösségi intézmények azok, amelyek garantálni tudják az uniót egészében. Az Európai Bizottság az eurozóna érdekében és az eurozónán kívüli országok érdekében is eljár. Úgyhogy figyeljünk csak oda. Most nem csak a sürgős kihívásokra akarunk megoldást jelenten vagy találni, hanem egy olyan ö, kormányzást akarunk garantálni, amely az egész Európai Unió számára lehetővé teszi azt, hogy a szolidaritást és a felelősséget megvalósítsuk. Köszönöm szépen. Other speakers. A többi felszólaló Manfred Weber úr. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt bizottsági elnök úr. A szükséges szerződés módosítások és az intézményes viták is azt mutatják, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta eltelt évben nem tudtuk megoldani a problémákat. A lefolytatott vita ezt jól mutatja. Hogyha jelenlegi szerződésről beszélünk, akkor a nemzeti helyzetek miatt, például Csehországban, Nagy-Britanniában, ott sokkal nagyobb a vita. És úgy tűnik ezek alapján, hogy reményünk sincs a sikerre. Azonban igen feszült a helyzet. És a nemzetállamoktól nem kapunk feltétlenül segítséget. Az Európai Parlamentnek választ kell adni a helyzetre. Hogyha meghallgatjuk a polgárok panaszait, akkor érezzük, hogy változásokra van szükségük. A mai szerződésben is hogyan kezelhetjük a piacokat a jelenlegi helyzetben. Tehát erős Európára van szükségünk. Úgy gondolom, hogy még fontosabb kérdéseket is meg kell válaszolnunk. Tehát hogy az európai projektnek igazából mi is az értelme. Hiszen évtizedekig a békefenntartás volt a célunk, hogy Európában ne legyen háború. A fiatal emberek számára ez a téma már szinte nem is létezik. Ezt látom, elég gyakran látogatok iskolákba. És tudja képzelni a háborút. Hogyha a globalizációval érvelek, akkor úgy érvelünk, hogy szükségünk van Európára, hogy ez a csúnya globalizáció mégse győzedelmeskedjen. De hogyha nem csak az emberek fejét, eszét, hanem a szívüket is szeretnénk elérni, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy igazából mit is csinál ez az Európa, milyennek az Európának a munkája, a feladata. Hogyha a nagyhatalmak összeülnek, az amerikaiak, a japánok, európaiak, a brazilok, az indiaiak, akkor kiemelje fel a kezét hogy megkérdezze, hogy gondolunk eleget szociális kérdésekre? A kínaiak nem fogják fölemelni a kezüket, nekünk kell. Ki gondol ökológiai kérdésekre? Nem az amerikaiak fognak jelentkezni, hanem mi. Ki teszi fel a kérdést, hogy békét akarunk a Földön, és nem háborús konfliktusokat? Mi. Mi emeljük fel a kezünket, hiszen ezek a történelmi tapasztalataink. Ha Tunéziára tekintünk, akkor látjuk, hogy az embereket ezt az európai modellt akarják. A tunéziaiak saját maguk számára is át akarják venni. Nagyon attraktív az életmodellünk. Amennyiben a szerződéses kérdésekről beszélünk, amennyiben a kontinensünk működéséről beszélünk, feladatainkról szólunk, akkor olyan képekben kell beszélnünk, hogy elérjük az embereket. Ne csak az emberek eszét, hanem a szívét is. Ha ez sikerül, akkor nemzeti szinten is elfogadnak minket. Köszönöm. Köszönöm. Egy kék kártyát Weber úr megválaszol? De rossza úr. Köszönöm szépen, köszönöm Weber úr, hogy a kérdésemet feltette. Lehet, hogy meg is válaszolja Barrózó úr. Támogatom a módosítás mögött lévő elgondolásokat, a mechanizmus. De az egyszerűsített eljárás úgy rendelkezik, hogy mind a 27 eh, nemzeti parlamentnek eh, egyet kell értenie a szerződés megváltoztatásával. Hat hónap jut az európai országok parlamentjeire, hogy elfogadja a változásokat. És márciusban eh, és szeptemberben is született egy tanács döntés. Tehát szerintem most júniusig legalább várni kell a döntéssel. Igen, a tagállamok a szerződések őrei. Így a változásokat nekik kell jóváhagynia. Másosorban azt mondanám, hogy számos kérdés merül fel azok mellett, amelyeket feltettem. Hát azon gondolkozunk el, hogy nekünk lesz elég időnk megvitatni mindent, vagy pedig az emberek elvárásai milyenek. És a globális kihívásokkal szemben hogyan tudunk gyorsabban lépni. Én az időben nem látok problémást. Igazából válaszokat kell adnunk, nem az idő van a középpontban. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Schulz úr, kaptam egy levelet öntől, elnök úr. Úgy gondolom, hogy itt volt egy félreértés a listán, a sorrendben, tehát most átadom ennek a szót. Elnök úr, ez egy személyes hangú levél volt önnek. De köszönöm szépen, hogy mégis csak megkaphatom a szót, ha bár kicsit későn. Tán néhány reformot itt a házunkban is végrehajthatnánk ennek kapcsán. A szerződés módosítások általában bonyolultak, még az egyszerűsítettek is. Amiről most vitázunk, megmutatja, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Hiszen eh, ez az egyszerűsített eljárás kifejezés eh, igazából elteli a figyelmünket arról, hogy ez is csőd, jelenthet, ez is zátonyra futhat. És ha zátonyra fut, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Éppen ezért fel kell tennünk a kérdést, hogy mi mit tehetünk, hogy ne fusson zátonyra a dolog. De minket meghallgatnak. A kérdés itt nem csak az, hogy a ratifikációs eljárás ne mondjon csődöt, hanem az egész európai projekt ne mondjon csődöt, az a kormány főktől függ, hogy koherens módon, zárt sorokban cselekedjenek. Ehhez nagyon sok jó dolgot hallottunk itt ma délután. Éppen ezért én most három meggondolást osztanék meg most önökkel, melyek alapvetőek. A nehéz válság után egy évvel vagyunk. És felteszem a kérdés, hogy az euró külső értéke mi? Egy dollár 35-öt ér egy euró. Amikor bevezettük az eurót, egy dollár 17. Most egy dollár 35 az euró. Egy nemzetközi valuta értéke a külső értékről is leolvasható, és egy év alatt nagyon stabil az euró értéke, ami nem stabil, az euró belső szerkezete. Azért nem stabil, mert az állam és kormányfők a két nyelvűségük miatt igazából nem kínálhatók túl. Nem az a helyzet, hogy Európa nem tud lépni, megvannak az eszközök. Európa nem képes megállapodni egy egységes eljárásban. És hogyha azt mondjuk, hogy Európa nem, akkor nem a parlamentre gondolok, nem ránk, nem a bizottságra gondolok, hanem a szuverén tagállamok kormányaira. Ezek a kormányok kifelé cselekvőkészek, azonban befelé már nem képesek létrehozni azokat az eszközöket, amelyekre szükség lenne a hoz, hogy erős euró, erős gazdaság mellett erős szociálpolitika is legyen. Ez a döntő. Második megjegyzésem. Bármi, ami Európában történik, a szerződéseken belül történik. De, hogyha ez így van, és nem önkényesen a szerződéseken kívül akarunk valamit tenni, bár ez is megvan egy-két európai fejében, tehát hogyha a szerződéseken belül maradunk, akkor az Európai Parlament véleménye szerint az a intézmény legyen a dolog központja, amelyet a szerződés is így nevez, ez pedig a bizottság. Azonban a bizottságnak nincsen demokratikus legitimációja a parlament nélkül, hiszen a parlament a demokratikusan legitimált szerv. Ezért van igaza abban, amit mondott, és Galtieri, úr, Galtieri úrnak is. Európa kockázata abból áll, hogy ha egy 500 millió lakosra rendelkező gazdasági hatalom egységesen cselekszik, akkor erős. Hogyha Európa megengedi magának azt a luxust, hogy 27 részre essen szét, akkor irreleváns az egész európai gondolat. Hiszen akkor láthatjuk, hogy mi van a földközi tenger túloldalán. Tehát, hogyha Európa nem játszik egységes politikát, akkor a szociális és gazdasági modelljével már nem lesz modell. A szociális és gazdasági modellünkkel példa vagyunk most. Nem leszünk azok, hogyha nem vagyunk egységesek. Felmerül az a kérdés, hogy Európának van-e jövője, Európaként, vagy szétesik tagállamokká és irrelevánsá válik. Köszönöm. Ivo. A következő hozzászóló Ivo Strejcsek kolléga. Ivo Strejcsek. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyem és uraim, Mindegy, hogy mit gondolunk a közös valutáról, az euróról, azt hiszem mégis elmondhatjuk, hogy mindenki, aki az EU-ban él, annak érdeke az, hogy az euró stabil legyen. Az, hogy az ember euróban fizet vagy nem, hogy van euró vagy nem, a nemzetgazdaságaink szorosan összefüggnek egymással. Barózó elnök úr a stabilitási egyezményt jellemezte úgy, hogy gazdaságpolitikai koordináció, harmonizáció a szociálpolitikák területén. Ez oda vezet, hogy fiskális pénzügyi költségvetési unió is kialakul. A gazdaságpolitikai történelemben nincsen ilyen fiskális unió. Ez egy politikai uniót is feltételez. Ez azt jelenti, hogy ez a kis módosítás, amiről beszélünk, az egyes tagállamok számára az Európai Unióban mégiscsak nagy változást hoz magával. Weber úr azt mondta, hogy az európai állampolgárok erősebb Európát akarnak látni. Hát kérdezzük meg őket. Tényleg mit akarnak valóban? Hát az európai állampolgárok évtizedek óta nem kerülnek be a döntéshozatali folyamatba, csak elfogadják, amit mi elfogadunk. Köszönöm. Egy új stabilitási mechanizmust javasolnak, mondja Joe Higgins úr. Az írországi választási kampányban azok a pártok, amelyek új kormányt kívánnak alakítani, azt mondják, hogy a meglévő EU nemzetközi valuta alap megállapodást szeretnék újra tárgyalni, csökkenteni annak szigorát. De ez csak spekuláció, és nem igazságos, antidemokratikus dolog az, hogy az ír népet arra kérik, hogy egy ilyen ködös valamit szavazzanak meg. Azt kérdezném Barozó úrtól, a bizottság elnökétől, hogy ne avatkozzon be az írországi választási kampányba. Kérem szépen, hogy mondja, tam, támaszza alá azt, hogy az én népnek joga van az igazságot megtudni. Rén biztos úr azt mondta, hogy lehetséges az EU, világ, EU valuta alap megállapodás uratágyalni. Az uratágyalás azonnal lehetséges amikor Írországban új kormány lép hatalomra, mielőtt az új 2013-as mechanizmust bevezetjük, ez azt jelenteni, hogy valóban csökkentenénk a kamatlábakat? Aztán a pénzügyi spekulánsokat arra kényszerítik, hogy saját veszteségeket magukat, maguk oldják meg, ahelyett, hogy keresztül fizetnének az íreket. És megérti-e vajon, hogy csak a csökkentések feloldását megcélzó válságkezelő program fogja majd az ír népet megsegíteni. További megszakítás tönkreteszi az ír népet. Köszönöm. Nikol Sinclair asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Na hát itt vagyunk megint. Ez a politikai projekt, ami az euró, ami egy hamis, rossz, rothadó projekt, ami kétszer is válságba vezetett minket. A Lisszaboni szerződésig keresztül vették az írországi népszavazáson, ők nemet mondtak, hazudtak nekünk, nekünk azt mondták, hogy a gazdaságuk jobb lesz, megvédik őket, de őket félrevezették, és most, amikor az Európai Unió problémával találkozik, akkor nem mondja, hogy mit hibáztunk, nem. Az EU mit akar? További integrációt, a kisállamok többet szenvednek, meg akarják bírságolni a szegény kisállamokat, amikor nehézségbe kerülnek. A megbírságolás miatt újabb nehézségbe kezdenek, kerülnek. Barozó úr, igen, lehet, hogy van adósság problémája az Egyesült Királyságnak, ez nem segít nekünk, hogy beli országokat kell kisegítenünk, mint Írországot, amikor nem erre kellene a pénzt felhasználni. Most Kay Swinburne asszony. A szerződés módosítása az nem, nem szabad könnyedén venni, hiszen a szerződés sok időbe, tárgyalásokba került a parlament és a tanács vissza kell fogja magát, és hogy hogyan módosítjuk ezt a szerződést. Ez a változás szükséges annak érdekében, hogy a gyengébb eurózónabeli gazdaságokat megóvjuk. De a tagállamok döntései, amelyek nem az eurózónába tartoznak, szintén figyelembe vendők. A módosítás nem fogja megváltoztatni a helyzetet az emberek, nem fognak tudni jobban megfelelni a stabilitási növekedés egyezménynek. A nagy államadóságot sem oldja fel. Az EU nem lesz ettől versenyképesebb a világ színpadán. Ez egy olyan intézkedés, amely időt enged nekünk annak érdekében, hogy rendbe tegyük a saját házunk táját. Minden EU tagállamnak meg kell néznie a saját állam adósságát, kiadáspolitikáját, adópolitikáját. Reális programokat kell kidolgozni. Az egyik szöveg, amely nemzetközi megállapotba bekerült, bár szükséges, nem fogja felváltani a valódi reformot és körültekintést. Valóban globális versenyképességi stratégiára van szükség. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság elölnöke, Sarcsavics úr következik. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vitában résztvevőknek is a hozzászólásukat, és köszönöm az Európai Parlament képviselőinek azt a két éves támogatást, amit a közösségi megközelítés, az erős Európai Unió élvezet, illetve a jövőbeli mechanizmus, amiről ma is vitáztunk. Azt gondolom, hogy a véleményünk nagyon világos volt, tökéletesen támogatjuk az európai stabilizációs mechanizmus létrehozását, és nagyon fontos részének látjuk ezt azon mozaiknak, amely révén egy erősebb és jobban prosperáló eu tudunk létrehozni. Koherenciára és jobb gazdasági kormányzásra van szükség, ezért javaslatokat nyújtattunk be. Elkezdtük az európai szemesztert, és ez lesz a puzzle utolsó része. Úgy gondolom, hogy ezzel és a mai vitával, ami, amit remélem márciusban pozitív döntés fog követni, pozitív üzeneteket küldünk azoknak, akik az euróra szavaznak. Aki az euró ellen szavaz, az el fogja veszteni a pénzét. Szerintem ez nagyon fontos üzenet a külvilág felé. Ezért az erről a kérdésről született döntés rendkívül fontos lesz. De azt is tudom, hogy ebben a házban nagyon fontos az, hogy tök tiszteletben tartsuk az Európai Unió kompetenciáit, tiszteletben tartsuk az Európai Unió intézményeinek prerogatíváit és hatásköreit. Az Európai Bizottság természetesen vizsgálni fogja és ellenőrizni fogja azt, hogy az Európai Uniós jogszabályokat mindig tiszteletben tartják. A mechanizmus kezelésével kapcsolatban szívesen ajánljuk fel szakértelmünket. Úgy gondolom, hogy teljes koherenciának kell megvalósulnia e között, illetve a javított gazdasági koherenci- vagy kormányzás között, illetve a gazdasági és a pénzügyi politikák felügyelete között a tagállamokban, különösen azok tagállamokra gondolok, amelyek az euróvezet tagjai. Néhányan felvetették azokat az aggályokat, hogy ne egy kétsebességes Európát hozzunk létre. Úgy gondolom, hogy ez az Európai Bizottság álláspontja is, ez nagyon világos. Az euró rendkívül fontos, és ezért az euró övezet tagállamai kell, hogy az elsőbséget élvezzék ezzel kapcsolatban, az erre vonatkozó döntésekkel kapcsolatban, a többiek is beleszólhatnak, hiszen a konvergencia és a versenyképesség a 27 tagállamot érinti. Ezért az a folyamat, amelyen átmegyünk, és amelyel a pénzügyi piacokat megpróbáljuk felgyorsítani, illetve ezeknek az integrációját megpróbáljuk elősegíteni, valamint az együttműködést a gazdasági kormányzás területén, ezek üdvözlendő dolgok, hiszen erősebbé teszik uniónkat. Emellett szeretnék különösen meleg szívből köszönetet mondan Goltieri úrnak és Brok úrnak a jelentéstevőknek az ötleteikért, illetve a konzultációért, amelyet a bizottsággal folytattak folyamatosan. Nagyon jó munka az volt ez, és meggyőződésem, hogy ennek eredményeképp egy jó jelentés születik, amelyet jóvá hagy majd idővel a ház, mégpedig időben, mielőtt az Európai Tanácsi döntés megszületik. És engedjenek meg egy utolsó megjegyzést Higgins úrnak Írországból. Úgy gondolom, hogy nagyon helyesen rámutatott Rén biztos úr idézetére. Megállapodás született Írországgal, nem a kormányjal, hanem Írországgal, mint országgal és természetesen azt várjuk, hogy bármilyen jövőbeli kormány is tiszteletben tartja majd ezt a megállapodást. Ezek nyomán azonban nagyon is világos, hogy az Európai Bizottság együtt érez a jelenlegi nehézségeken átmenő orosz or, ö, Írországgal. A lehető legtöbbet meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb újra növekedni és neki induljon az ország. Az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, illetve az IMF is hozzájárult az írországi helyzet stabilizálásához. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian együtt a lehető legtöbbet meg fogjuk tenni ennek érdekében, hogy ismét virágzásnak induljon az ország. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök. Ezzel lezárom a vitát. Tovább léphetünk a következő napi rendi pontra az európai menedékjogi rendszer helyzete az Emberi Jogok Európai Bíróságának egy friss hat